sehr geehrter herr staatspräsident! tisztelt eh, elnök úr! sok szeretettel köszöntöm az európai parlamentben nagyon nagy megtiszteltetés számunkra hogy eljött ma körünkbe nagyon szoros kapcsolatot eh, alakított ki az elmúlt években az európai intézményekkel, az Európai Unió egyik fontos tagállamának elnöke. Két éve már különösen a kihívások állnak önök előtt is a migrációs probléma fényében. Köszönöm ezért, hogy eljött ma hozzánk látogatóba. Mindig nagy megtiszteltetés, hogyha az Európai Parlamenthez szól. Tessék, elnök úr, öné a szó. Mr. President, Tisztelt elnök úr! Tisztelt európai parlamenti képviselők! Hölgyeim és uraim! Kedves barátaim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon Bulgári- Bulgária elnökeként szólhatok önökhöz. Megtiszteltetés, hogy itt az európai demokrácia szívében szólíthatom meg önöket. Büszke, Európa barát elnöke vagyok egy Európa barát országnak. We Bulgarians are proud to be an Mi bulgárok büszkék vagyunk arra, hogy a stabilitás egyik motorja vagyunk, illetve hogy a, a Dél-Kelet-Európában a pozitív fejle, fejlődést is mi testesítjük meg. Azt hiszem, hogy közös kötelességünk az, hogy megvédjük Európában a béke, a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság, illetve a szolidaritás értékeit. Közös érdekünk az, hogy a békét és a szabadságot megvédjük, kiálljuk ezek mellett. De a békét és a szabadságot is már még nehéz megvédeni. Ilyen rossz biztonsági helyzet nem alakult ki Európában a második világháború vége óta. Alapvető különbségeket látunk a regionális és világ hatalmak között, a megkérdőjelezzük a különböző határokat, állami határokat és a nemzetközi alapelveket. Sokkal bonyolultabb a nemzetközi helyzet most, mint korábban hihetetlenül nagy számú konfliktust kéne tudni megoldanunk. Nagyon sok régióban a terror és a háború az uralkodó, szétesnek az államok és az intézmények. Ma Európában tudjuk azt, hogy ami közel-keleten vagy Afrikában történik, az közvetlen hatással van az életünkre. Ismételten előkerült az, előkerültek a határproblémák. Ugyanaz a generáció, amely ledöntötte a berlini falat, ma új falakat épít Európa közepén. Yes, the world is out of Nincs egyensúly ma a világban, és időbe telik, amíg megtaláljuk az egyensúlyt. Nem stabilak a régiók, nem biztonságosak a határok, és a polgárok aggódnak. Egyre inkább elterjedőből van a terrorizmus. Bárhol, bármikor megtörténhet egy terrorista támadás. Senki sem immunis, és senki, sem, senki sincs biztonságban. A hatalom megváltozik jelenleg a világban. A Müncheni Biztonsági Konferencián az orosz miniszterelnök az első hidegháborúról beszélt, és az új hidegháborúról is, amely jel ma kell szembesülnünk. Remélem, nem fog kialakulni egy új hidegháború. Ez nem az új hidegháború. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább az úgynevezett hideg béke idejét éljük. Két évvel ezelőtt a Müncheni Biztonsági Konferencián elmondtam, hogy Európa új időszakba lépett. Az ukrán válság változtatta meg a helyzetet. A fejlődés egy új fázisába léptünk, amit én hideg békének hívok. Azért béke, mert senki sem szeretne háborúzni, de azért hideg béke, mert a konfrontáció és a különböző módszerek a hidegháborúra emlékeztetnek minket, propagandaháború, kibertámadások, hibrid és egyéb típusú hadviselés. Ezek a megfagyott konfliktusok bizonyos országokat destabilizálták és meggyengítettek. Az orosz elnök sokszor beszél arról, hogy új egyensúly alakul ki jelenleg a nagyhatalmak között a világban, és ezt, és ezt tiszteletben kell tartani. Ez azt jelenti, hogy egy új Jalta felé haladunk? Hogyha a nyugat ezt megengedi, az egy történelmi szégyenfolt lesz. We need to stand up. Erősnek kell lennünk, és ki kell állnunk a saját jövőképünk mellett, hogy hogy nézhet ki az Egyesült Európa. Nehéz időket élünk, mert a világ és regionális vezetők különbözőképpen állnak hozzá a politikához, különböző célkitűzéseik vannak. Az intelligens politika modernizálni akar oktatni, a diplomáciát helyezi előtérbe, és nem szeretne háborúzni. De hogyha nincs, ha nincs mi mellett érvelnünk, akkor kell egy háborút kialakítani, és kell egy megfelelően, egy, kell egy megfelelő ellenség. Destabilizálni könnyű nagyon könnyű, a, nagyon könnyű elérni az is, hogy egy ország összerobbanjon. De az összeomlott társadalmakat csak emberek építhetik újjá, nem pedig a nagy Sajnos ez sokkal időbe telik, amíg az emberek újra építenek egy összeomlott társadalmot. Az intelligens politika célja nem az, hogy ilyen konfliktusokat generáljon és, elfogadja, és elfoglalja a szomszédország területét. A 21. században nem okos dolog határokat megváltoztatni, sőt a határokon túllépve kell gondolkodnunk. Az intelligens politika célja az, hogy a, hogy a népeinket oktassuk, hogy a népeinket hogy a népeinkben a gazdagság nyilvánuljon meg, hogy a polgárokat felruházó különböző jogokkal, szabad és toleráns társadalmat al- alakítsunk ki. Nem szeretnénk visszatérni abba az időbe, amikor a nagyhatalmak alakították ki a, ö, alakították ki az alaphelyzetet. Nem engedhetjük meg, hogy a politikai érdekek szuverén államokat fogad, foglaljanak el. Ezt nem engedhetjük meg még egyszer, de sajnos Európában ma van háború, és ez az ukrán háború. Számomra, számunkra a Krimfélsziget Ukrajna. Ukrajna pedig Európa. And I consider... Úgy gondolom, hogy a vízumentesség megadása az ukrán állampolgároknak fontos és sürgős lépe, lépés abban, hogy Ukrajnát támogassuk, és éreztessük az ukránokkal, hogy itt a helyük Európában. Nem mindenki ismeri pontosan a múltat, nem mindenki tanult a történelemből, és ez továbbra is beárnyékolja a jövőnket. Ne adjunk esélyt a populistáknak, hogy, ezt a, hogy a tudás hiányát és a feledékenységet kihasználva a múltat megváltoztassák, ugye, hogy nekik ez megfelel. Örülök annak, hogy az Európai Történelemházát létre fogjuk hozni. A tragikus múltra emlékeznünk kell, ezt kell támogatnunk, és az új generációknak is át kell adni ezt a tudást. De a legfontosabb tanulság, amit el kell mondanunk a fiataloknak az, hogy a béke nem adott, mindannyiunk feladata az, hogy a békét a béke mellett kiálljunk. A béke nem a háború hiánya, a béke, a béke emberi jog, a béke jogállamiság. Every young European... Minden fiatal európainak tudnia kell, hogy mit jelent Verden vagy Dojran, mit jelentenek ezek a csaták. Meg kell érteniük, hogy miért nem szabad még egyszer háborúznunk. Volt Delcev bolgár forradalmár egy olyan, olyan világról álmodott, ahol az emberek nem háborúznak, csak a kultúra, a tudomány és a tudás mezején versenyeznek. Úgy gondolom, hogy parlamentekben és nem a csatamezőn kell megoldani a 21. század konfliktusait Európában. Az európai integrációs projekt pontosan erről szól, ezt váltja valóvá. A világ rendkívül instabil ma, Európa nem lehet a stabilitás szigete. Rengeteg válság van jelenleg a világban, sőt, újabb válságok vannak kialakítóban, ott van például a Brexit lehetsége, vagy a nacionalisták és a populisták térnyerése, ott van a migráció. Nem szabad, hogy morális válság alakuljon ki Európában a szolidaritás hiányának, az értékeknek a válsága. Whether it is the migration. Függetlenül attól, a migrációról van szó, vagy az orosz szankciókról, nagyon fontos, hogy összetartsunk. Egy család vagyunk. Válság idején a családok összetartanak. A család minden tagjának tennie kell valamit azért, hogy megoldódjon a probléma, nem pedig elmélyíteni kell a problémát. Bulgaria is proud. Bulgária büszke arra, hogy mindig része az európai megoldásnak, és mindig szolidárisan és felelősségteljesen lépünk föl. Az EU-nak nagyon nagy a jelentősége, Európa, Európának nagyon erőteljes a politikai legitimitása, azért, mert, mert békésen, a békés megoldásokra törekszünk, mert, mert alapértékeink vannak, és azért, mert hihetetlen együttműködés valósult meg a 28 tagállam között. Ez egy egyedi békeprojekt, ahol minden egyes állam egy, eh, fontos, senki sincs a periférián, senki sem alárendelt. A migráció, a terrorizmus, a klímaváltozás, a gazdasági válság, ezek túllépnek a határokon. Ehhez nemzetközi együttműködésre van szükség. Az együttműködés már nem választás kérdése, erre szükség van. A határokon kívül káosz van, vannak meg térdre kényszerített államok, vannak konfliktusok, amelyek megmerevettek. Láthatjuk a bűnügyi érdekeket, láthatjuk az embercsempészeket, ők mások kárára gazdagodnak meg. Nagyon fontos az, hogy a NATO és a Frontex fellépjen. Az e, a veszélyben lévő emberek segítése egy egyetemes érték. De Különböztessük meg azokat, akik az életüket mentik, és azokat a migránsokat, akik csak jobb gazdasági körülményeket keres, keresnek. Rendkívül fontos a menekültválság most Európában. Politikai, gazdasági és társadalmi szempontból is megváltoztathat minket. A populizmus, a nacionalizmus és a megosztottság sajnos egyre inkább ter, teret nyer de nagyon fontos az, hogy szolidaritásról és felelősség tudatról tegyünk tanúbizonyságot. Bulgária bebizonyította, hogy jó és rossz időkben is lojális partner vagyunk. A Nyugat-Európa fele vezető út kellős közepén vagyunk mi, és úgy gondolom, hogy a külső határokat nagyon hatékonyan védjük. A Dublini és a Schengeni szabályokat tiszteletben tartjuk, szolidárisak vagyunk a menekültekkel, és megadjuk ezt a humanitárius státuszt azoknak, akik teljesítik a feltételeket. Tehát teljesítjük a kötelességünket, és nagyon fontos az, hogy a Schengeni tagállamokkal egyformán kezeljenek minket, és lehetővé tegyünk számunkra azt, hogy a Schengeni térséget, térséghez mi is hozzáférjünk, mi is csatlakozzunk ehhez, az európai biztonsági politika érdeke. A szolidaritási tervet mi is támogatjuk, ez azt jelenti, hogy a, az összes tagállam között szét kell osztani a menekülteket. A dél-kelet-európai együttműködési folyamat jelenlegi soros elnöke a Bulgária, és enne, ezen keretek között a biztonságot és a migrációt a régió prioritásai között neveztük meg. A Balkán az első frontvonal Európa védelmében. Remélem, hogy a Balkán térsége a stabilitás és a gazdaság szimbóluma lesz majd, ahol a tolerancia és a békés együtt, egymás mellett élés valósul meg a különböző kisebbségek és, ré, és vallások között. Mint bulgári elnök azt mondtam, azt mondom, hogy nem szeretnénk a határokat, Tehát a határokat nem elmozdítani kell, hanem azokat meg kell szüntetni. Ehhez megfelelően kiegyensúlyozott külpolitikára van szükség. Mindenkivel szeretnénk baráti viszonyban lenni. Egyértelmű szerintem, hogy az EU és a Balkán egy helyre tartozik. Nagyon súlyos konfliktusos múltja van a Nyugat-Balkán non elhelyezkedő országoknak, de az EU-s integrációs folyamat azt hiszem ezt ellensúlyozni tudja a nacionalista doktrinák a múltban nagyon súlyos atrocitáshoz vezettek. Ezért fontos az, hogy jó szomszédi kapcsolatot alakítsunk ki. Ez az alapja azt hiszem a bővítési politikának, és fontos az, hogy ezek az országok elfogadják az európai értékeket. Az EU-s tapasztalatot mi nagyon szívesen terjesztjük a régióban, a regionális együttműködést támogatjuk, illetve múlt héten volt Szófiában a dél-kelet-európai együttműködési folyamat csúcsa. Ez a folyamat egyébként már 20 éve létezik. Kedves barátaim, össze kell fognunk, közös stratégiákat kell kifeje, ki, ö, dolgoznunk, nem erődöket kell építeni, hiszen ennek csak rövid távú hatása van a politikai, gazdasági és társadalmi és civil társadalmi szektorokból össze kell fogni a vezetőket. Hogy megoldjuk a problémákat, ahogy új gazdasági, demográfiai és politikai hatalmak jelennek meg, egyre szükségesebbé válik az, hogy az értékeinket osztó partnereinkkel szorosabbra fűzzük az együttműködés szálait. A transatlanti kapcsolatok stratégiai fontosságból bírnak, főként most, hogy a liberális demokratikus világ veszély fenyegeti. Európa fényes jövője egy új gazdasági modellt feltételez. Az új gazdasági modell Európában dinamikus és nyílt kell, hogy legyen. Új megközelítések, új mechanizmusok jelent ez. Nem szabad félnünk az együttműködés, megosztás alapú gazdaságtól, az elektronikus kereskedelemtől, inkább üdvözölni kell ezeket, keblünkre kell ölelni ezeket az új produktív, innovatív megoldásokat. Europe, Europe must become a leader. Európának az újipari forradalom vezető alakjává kell válnia. A jövő Európája, a vállalkozók, a technológia és az újítás, az innováció Európája kell, hogy legyen. És igen, mindannyian vagy olyan Európát szeretnénk, amely dinamikus, rugalmas és alkalmazkodó képes, egy egyesült, vezető Európát. Mit kell tennünk mindehez? megelőzésre van szükség. Proaktívnak kell lennünk, hogy a válságokat megelőzzük, előrelássuk és megoldjuk. Újra kell kalibrálni a dolgokat, válaszunk ki egy válságot, oldjuk meg, legyünk büszkék, hogy európai módon oldottuk meg, a saját módunkon. Merész, bátor politikai döntéseket kell hozni, pontosan erre van szüksége az uniónak. Pont most, amikor olyan nehéz akkor kell a diplomáciának új rendületet adni, tárgyalni, tárgyalni, és nem harcolni, mert ö, ö, aki a fegyverekhez nyúl, az azt bizonyítja, hogy kifogyott az érvekből. Az elveket és nem az érdekeket kell előtérbe helyezni. Nem újra tárgyalni, hanem meg kell erősíteni a jogállamiságot, az emberi jogokat, szabadságjogokat, a területi integritást, szuverenitást, illetve minden egyes európai állam határainak sérthetetlenségét. Igen, egyre több veszély, kockázat és bizonytalanság vár ránk az elkövetkezendő években. Igen, és időre lesz szükség ahhoz, hogy egy új multipoláris világban, többpolusú világban kialakuljon egy új egyensúly. Ezen átmenet alatt egy ellenállóbb regionális és virágrendet kell e közös erővel építenünk, újraépítenünk, intézményreformokkal, diplomáciával és elvekkel vagyunk felfegyverkezve. Olyan vezetőket kell támogatni, akik értik, hogy a különbségeket békésen kell megoldani, nem propaganda vagy proxy háborúkon keresztül. Határozottnak kell lennünk, mert ha nem így teszünk, akkor a felelőtlen vezetőket arra ösztönözzük, hogy tovább destabilizálják a világunkat kedves barátaim. Az Európai Unió gyakorlatilag az Európai Unióban eh, minden napon nép, népszavazunk tulajdonképpen arról, hogy együtt akarunk-e élni. A történelem azt mutatja, hogy minden, amit elértünk, egyik pillanatra a másikra elveszíthetjük. Itt van a migráció, a Brexit, a populizmus, az euroszkeptikusok. Azt hiszem, hogy ezek mindezt eh, bizonyítják. Még soha nem volt ennyire szükség arra, hogy az emberek újra bízzanak abban, hogy az európai projektnek nincs párja és nincs alternatívája. Az emberek aggodalmait, kételjeit el kell oszlatnunk, meg kell nyugtatnunk őket, meg kell mondani, hogy merre halad Európa. Több kérdést tett fel ma Európa, mint amennyit megválaszol. Egyre bizonytalanabb közül, körülöttünk a világ, az emberek felteszik magunknak a kérdést, hogyan tudunk harmóniában élni a szomszédainkkal. A jogok és felelősségek egyensúlya az európai társadalomban a válasz ö, szerves része. A külvilágnak és az európai polgároknak is meg kell mutatnunk, hogy hiszünk magunkban, és képesek vagyunk kihasználni az Európai Unióban rejlő lehetőséget. A terrorizmus, a migráció, úgynevezett fagyott konfliktusok, ezek megoldhatatlanok, hogyha nem ragadjuk meg a problémákat a gyökerüknél, a geopolitikai frusztráció és az egyéb konfliktusok. Ehhez elengedhetetlen az, hogy a válságkezelési struktúrákat megerősítsük, és a stratégiai tervezést az európai kül- és biztonságpolitikában továbbfejlesszük. De hát legyünk reálisak, ne eltassuk magunkat, nagyon sok problémának európai, a, Európában keresendő a gyökere, a társadalmi kirekesztés, a margin marginalizáció, a, az oktatás ügy problémái, a vallások közötti párbeszéd hiánya sajnos módon a radikalizáció melegágya. A terrorizmus ott tud terjedni, ahol az oktatás kudarcot vall. Many, many of the terrorists... Terroristák is a külföldön harcoló terroristák egy közül sokan európaiak. Ne felejtsük el, hogy morális kötelezettségünk, kötelezettségünk, hogy um, a szabadság az emberi jogok uh, földje legyünk az elnyomottaknak, a veszélyben lévőknek. Ugyanakkor a jogok mellett felelősségek is uh, vannak, amiről nem szabad megfeledkezni. Az integráció, az oktatás, a nevelés nem csak a befogadó társadalom, hanem a migránsok, az érkezők számára is feladatokat jelent. Ma világos, világosabb, mint bármikor korábban, hogy egyértelmű szakpolitikák, megoldások nélkül, amelyet párbeszéden keresztül hajtunk végre, a populisták fognak előre törni. Egy reális megközelítés nélkül egész egyszerűen nem lehet eloszlatni azon két helyeket, hogy az európaiak háta mögött próbálják a Európát építeni. A populisták és a nacionalisták egy választásra kényszerítenek bennünket. Az alapítóatyáktól örökölt értékek és a társadalom biztonságának kérdések között. Mi mindkettőt választjuk. Az értékeket is, és a biztonságot is akarjuk. Nem látunk ellentmondást a között, hogy őrizzük Európa határit, és közben az emberi jogokat, szabadságokat és tiszteletben tartsuk. A nacionalisták és a hazafiak közötti különbséget látjuk. Egy nagy európai elnök, De Gaulle mondta egyszer azt, hazafi az, aki szereti a hazáját nacionalista pedig az, aki a különbözőket gyűlöli. Today, more than ever. More than ever today. Még soha nem volt ekkor a szükségünk hazafiakra, patriotizmusra, nem agresszív nacionalizmusra van Európának ma szüksége. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, a az integráció befogadása, az elvek egysége az európai jövő sikerének záloga. Az világos, hogy a nemzeti társadalmak különbözőek, más történelmi reakciójuk van az e- eseményekre. Sokszínű kultúránk és történelmünk adja Európa gazdagságát, ez ugyanakkor nem lehet oka annak, hogy az európai projekt természetén e, változtassunk a két vagy többsebességes Európa mellett törve láncsát az európai projektbe történő bevonás mindenkit egyformán be kell vonni, ez az európai önazonosságunkat határozza meg. Hogyha csak felmerül a gondolat annak, hogy egy kétsebességes Európát építhetünk, az egész európai projektbe vetett hitet rengetheti meg. Az, a, az egyenlőség hiányát sugalná ez, és Európa egyes részeinek fejlődését gátolna például a Balkánon történelmi hiba lenne nem támogatni, vagy a külső hatalmakra bízni ezt. Az európai nemzeteket nem szabad egymással szembefordítani, függetlenül az érdekektől, csak egyetlen egy válasz lehet. Szolidaritást kell mutatnunk azon országokkal szemben, akiknek még nagyobb utat kell megtenniük, főként akkor, amikor ilyen nagy kihívásokkal kell szembenéznünk, a szolidaritásnak a kohéziós politikán kell túlmennie, minden európai szakpolitika részét kell, hogy képezze. Mindegy is, hogy mi lesz a brit népszavazás végeredménye. Európa, a többségeséges Európáról szól vita folyik majd tovább. Az alakárt Európáról szóló vita egyszerűen destruktív, nem lehet szabadon válogatni a szolidaritás skálájából. Európa több, mint tranzakciók összege. Because each... Mert minden tagállamnak más problémákkal kell megküzdenie, éppen ezért a zéró végösszegű játszmák borzasztó eredménye jártak korábban, a múltban. Miért nem figyelünk oda jobban a partnereinkre? Bulgária például egy közepes méretű tagállam, amely a peremvidékről hirtelen a frontvonalban találta magát. Ukrajna, Oroszország, migráció. A, a, mi határaink Európa határai, a mi szomszédaink Európa szomszédai. Nehéz döntéseket kell hoznunk, de az európai szolidaritást soha nem áldoznánk fel, mert mi, bolgárok, megtanultuk, hogy a földrajzi azon nem változtathatunk, de az európai valódi európai integráció a földrajzi kockázatokat lehetőségekre váltja. Tisztelt európai parlamenti képviselők! Persze az európai demokráciák nem tökéletesek, gyakran, és néha nem alaptalanul kritizálják az emberek őket. Nem vagyunk tökéletesek, de jobbak vagyunk, mint sok a világ sok más része. Az euroszkeptikusokat nem tudjuk meggyőzni, de az Európa pártiakat mozgósítani kell. Világosan szeretném kimondani. Az Európai Unió szétbomlása, felbomlása, sát jóslók tévednek. Tévednek. A történelem során voltak bőven válságok, mivel lehet választani erre? Több szolidaritással, szolidaritással, humanitással, empátiával, jogállamisággal, szinergiával, oktatással, neveléssel, integrációval. Zselű Zelev, volt bolgár elnök, első bolgár elnök mondta, a demokrácia bajaira egyetlen egy gyógyír van, még több demokrácia. Bízom benne, sőt biztos vagyok benne, hogy fel tudunk nőni a feladathoz, anélkül, hogy a legfontosabb értékeink veszélybe kerülnének. Megtettük ezt már korábban is, nem egyszer, nem kétszer. A toleranciánk nem a gyengénk, éppen ellenkezőleg ez az erőnk, erősségünk jele, hiszen hajlandóak, meg vagy, megvéd, hajlandóak vagyunk megvédeni az európai, európai értékeket. A nehéz időkben csak az integráció működik. Ezt megmutatta az Európai Unió történelme. Az egyetlen fegyverünk a béke, biztonság és a fejlődés eh, elérésére az integráció. Külön egy ország sem tud szembenézni a kihívásokkal. A, ha, a falak, határok építése eh, gazdasági, jogi vagy területi szempontból is eh, lehet, hogy vonzó, de csak átmeneti és nem fenntartható megoldás. The challenges ahead of us. Az előttünk álló kihívások komolyak. Nem dőlhetünk hátra, nem vesztegethetjük az időt, nem tolhatjuk ezt a következő kormányzatra vagy generációra. Nekünk kell megoldani ezt, nekünk kell meghozni a nehéz döntéseket hogyha ma nem lehet sztuszpolitikát folytatni, tervvel kell rendeznünk arra, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a problémákat. Válságokban nincs hiány, Oroszország például a nemzetközi rend alapvető elveit nem osztja. A Kremlin eh, velünk szemben áll, destabilizálni kívánja az Európai Uniót, az európai projektbe vetett hitet próbálja megingatni. Megpróbálja az Európai Unió alapjait eh, megrengetni, tönkretenni, ez az egység, a szolidaritás és a jogállamiság. Moszkva. Moszkva egy óriási propaganda kampányt kezdett Európában, amely nem értékeket, hanem a, a, a, az egymásból vetett bizalom megingatását szolgálja, hogy az emberek ne alá, megpróbálják alásni az Európai Unióba vetett bizalmat. Ez a legnagyobb veszély. Az európaiak integrációba és közös jövőnkbe vetett hitének megingása a múlt szelleme, hogyha újra közénk érkezik a nacionalizmus, a populizmus, a nagyhatalmak érdekköre, és az elveken és közös értékeken felülemelkedő érdekek, csúf múltbéli szelleme mm, itt kopoghat az ajtón. Úgy tűnik, hogy akár sik hogy sikerrel is járhatnak az Európai Unió integrációjának a, az ellenzője. Itt van Schengen, itt van a bővítés, behúztuk a féket, hát mit kell tennünk? Ki kell nyitnunk az ajtót, hogy bejöjjön a friss levegő, hogy újra előre lássunk a jövőbe. Az integráció motorját újra be kell indítani, új integrációs projekteket kell indítani. Mire van szükség? Arra, hogy megerősítsük az európai berendezkedés alapjait, de természetesen eh, nyitottnak kell lennünk, hiszen körülöttünk gyorsan változik a világ, ez alkalmazkodnunk kell, integrálnunk, nem izolálnunk kell, előre, nem hátra kell tekintgetnünk. Európának nagyon fontos szerepe eh, van a világban, új integrációs projekteket kell éppen ezért beindítanunk. A technika és a tartalom között különbséget kell tenni. Európa jövője nem a technikától, a mikénttől függ, euróalapok, irányelvek, válságkezelés és így tovább. Európa jövője a tartalomtól függ, nem a miként, hanem a mit, az a fontos, hiszen a Európa mag, központjában az el, hogy ki is vagyunk eh, mi. A jogállamiság adja Európa eh, eh, kemény magját. A nagy az összképet kell látni, sokan azonban csak a részeket látják, a részleteket. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy alapvetően az előző generáció munkáját kell folytatni, az alapító atyák elképzelését, jövőképét kell továbbvinni. Vajon mire gondolhatok az Európai Unió alapító atyái? 70 évvel ezelőtt a második világháború által lerombolt Európában, amikor minden európai utálta a szomszédját Európában, mindenki gyűlölte a másikat, akkor az atyák tudták, hogy a béke csak akkor lehetséges, amikor a nemzetek olyan szinten együttműködnek, hogy lehetetlené válik a háborúzás. És így kezdődött az integráció. Először a szén és acélpiacokkal, aztán más területeken. Az elképzelés az volt, hogy nem meggyengítik a nemzetállamot, hanem egy egységbe kovácsolják őket, így erősítve őket. Bulgária mindig is gyenge volt, amikor egyedül maradt. Ma Bulgária erős, az Európai Unió és a NATO büszke tagjaként. Az igazi nagy kérdés az, hogy Hol akarunk lenni 2030-ban? Mit akarunk 2050-re elérni? Persze, a migrációs problémát, a bankágazat, az államadóság és más válságokat megoldjuk majd, de ennyit csak válságkezelésről válságkezelésre akarunk ugrani? Ez megint csak egy technikai kérdés, nem egy álom, nem egy jövőkép. Én azt szeretném, hogy mindenki tovább álmodjon, és valóban magunk írjuk a történelmet, mint alapító atyáink tették. Az integráció motorját újra kell indítani, a bővítési folyamatra gondolok, hatékonyabb, koordináltabb európai közös kül- és biztonságpolitikára, védelmi politikára, biztonságpolitikára van szükség. Az Európai Energiaunióra, az egységes digitális piacra, az Európai Tőkepiaci Unióra, csak egy párat említsek, és folytassuk, menjünk tovább, írjuk mi magunk az Európai Unió történelmét egy erős jóléti tagállamokba álló unió jövőjét és történelmét. Hogyha elfelejtjük, hogy mit akarunk, akkor nagyon könnyen ellenfélé válhatunk. Hogyha nem mi írjuk a történelmet, akkor majd valaki más írja meg helyettünk. Az Európai Unió alapjait akarják többen megkérdőjelezni, destabilizálni. Mi a válasz? új bizalmat kell építeni az Európai Unióban. Tegyük ezt meg most, és tegyük ezt meg együtt. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, ezekért a bátor szavakért. Köszönöm szépen a lelkes tapsolást, kollégák. Valóban nagyon bátor beszédet tartott elnök úr, amit lehetett látni a reakciókon is, ugye nem mindenki tapsolt mindig lelkesen, de hát tudjuk, hogy melyik frakció mikor szokott tapsolni, én az abba a csoportba tartozom, aki tetszéssel illett elnök úr beszédét. Köszönöm szépen.